Képviselő másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Nagyon örülök ennek a mai eszmecserének, és örülök az állásfoglalásnak is. Remélem, hogy a lehető legnagyobb támogatást megkapja itt a házban. Fontos, hogy lendülettel induljon a konferencia, nem csak itt a parlamentben, hanem különösen a parlamenten kívül. Fontos, hogy a konferencia hozzásegítsen bennünket ahhoz, hogy javuljanak az intézményeink, és javuljon a döntéshozatalunk is. De ami még fontosabb, remélem, hogy a konferencia még ezen is túllép, remélem, hogy sikerül mobilizálnia azokat az érzelmeket, amelyeket a legutóbbi választások alkalmával is sikerült mobilizálni. Példátlanul nagy volt a tagállamokban a választási részvétel, ugyanezeket az érzelmeket kell most is felkorbácsolnunk. Fontos, hogy ezzel is rábírjuk a polgárokat, hogy részt venjenek ebben a konferenciában. Ez nagyon fontos, és nagyon röviden válaszolnék arra, ami itt a szélső jobboldali sarokból elhangzott, ez Európa jövőjéről szóló konferencia lesz. A 19-es cikk nagyon világosan fogalmaz. Szerintem a tagjelölt országokban is be kell vonnunk mindazokat, akik készen állnak az együttműködésre. Itt a lehetőség, hogy ez tényleg Európa jövőjéről szóló konferencia legyen, egy erősebb Európáról szóljon, egy erősebb Európáról a világban. Köszönöm szépen. Bonafé asszony, más, egy perc. Köszönöm, elnök asszony. Az elmúlt európai választások során az állampolgárok megmutatták, hogy hisznek az európai er, projektben, hogy Európa megváltozhat a nemzetközi krízis az utolsó vészharang, amelyet megkongattak, és ez felhívja figyelmüket arra, hogy Európának meg kell változnia. Meg kell változnia Európának, az a kötelességünk, hogy egy új konstituens fázisba lépjünk, egy demokratikusabb Európát hozunk létre, amelyben az Európai Parlament központi szerepet játszik, Ugyanakkor az állampolgárok véleményére is figyelünk, az ő félelmükre és elvárásokra is figyelünk. Egy dinamikus és pragmatikus konferenciára van szükség, amely igazi változást hoz létre az európai szintéren. De vigyázzat óvatosan, kollégák, egy öncélú, öncélú vitát el kell kerülni, máskülönben pedig a konferencia az anti-európai erők malmára hajtja majd a vizet. Just briefly, Nos, képviselőtársaim, hogyha túl gyorsan beszélnek, a tolmácsok jelzik, hogy nem tudják ezt a tempót fenntartani. Mondjanak egy kicsit kevesebbet, de lassabban. Gamon hogy egy percben tessék parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európa jövőjével foglalkozó konferenciával egy ígéretet váltunk be. Azt az ígéretet, hogy Európának jobbnak kell, jobban kell működnie a jövőben. Örülök annak, hogy az elkövetkező két évben meghallgatjuk az európai állampolgárokat, megkérdezzük, hogy mit várnak el egy közös, erős Európától a jövőben. Ez lesz a központi kérdés. Azt tehát, hogy mi a mi jövőképünk, és mi a ti jövőképetek, európai állampolgárok, hogyan nézzen ki a jövő Európája. A gyakran a félelmen buknak meg a kérdések, mondjuk az emberek félnek valamitől, nem akarnak valamit elérni. De sok tapasztalatom, sok beszélgetésből az, hogy az európai állampolgárok sokkal bátrabban gondolkoznak, sokkal messzebb mutatóan gondolkoznak, mint a kormányaik. Erre a bátorságra kell építenünk, és olyan döntéseket hozunk erre a bátorságra építve, amely segít majd, hogy Európa jobban működjön. Előttünk tornyosulnak a kihívások, az klímakatasztrófa például. Hogyan tudunk ez ellen fellépni, hanem közösen, közösen válvetve egy erősebb Európa keretein belül. Remélem, hogy a közös együttműködés szelleme hajtja majd ezt a konferenciát. Számomra ez azt is jelenti, hogy igenis a közös Európai Egyesült Államok, államok céljáért dolgozunk. Nénasz úr, egy percben. Um, Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, tisztelt képviselők. Amit láttunk ebben a vitában, az az, hogy Európában valódi válság van, és nem csak a választás után, hanem már azelőtt is láttuk, hogy két lehetőség van, hogy kevesebb vagy több Európát akarunk. A szélső jobb megvan a maga víziója erről, de mi nagy többséggel azt mondtuk, hogy több Európát akarunk, és mi nyertük meg a választást. Tehát most el kell döntenünk, hogy mennyivel több Európát akarunk. És azt hiszem, hogy ezt a kérdést a közvéleménynek kellene megválaszolnia, mindenkinek össze kéne ülni ezt a kérdést megvitatni. És igen, erre a kérdésre az is lehet a válasz, hogy az emberek kevesebb Európát akarnak. De én azt mondom, hogy vállaljuk fel ezt a kockázatot, mert én tudom, hogy nálunk vannak a jobb érvek. Tudjuk, hogy Európa egységet hozott a kelet és nyugat között, szabadságot, békét és jólétet hozott. Tehát én látom, hogy a jó érvek a mi oldalunkon állnak, és tudom, hogy meg fogjuk nyerni ezt a vitát. És ha már a vitáról beszélünk, akkor folytassuk továbbra is ezt a jó vitát a plenárison, és legyen ez az első európai közféra. Köszönöm szépen, elnök asszony! Thank you. Köszönjük. Bizotto asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Alapvetően meg kell változtatni Európát. Nem több Európára van szükség, hanem egy teljesen más és új Európára van szükség. Elő, elegünk volt a multinacionálisok rabságában és a bankok rabságában vergődő Európából. Von der Lion Európája egy olyan Európa, amelyet meg kell változtatni, amelyet Merkel, Franciaország és Macron dominál. Nem. Mi a népek Európáját akarjuk, a szabadság Európáját és az igazi demokrácia Európáját. E Európa, amelyet ki akarunk építeni, lezárja határait a tilos bevándorlás előtt, az illegális bevándorlás előtt, véget vet a terroristáknak, és szerepet ad a munkavállalóknak. Ez az a nagy demokratikus projekt, amelyet folytatunk. Mi képviseljük az népek akaratát, mi képviseljük az európai nép akaratát. Köszönöm, Mamari asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A brit társadalmat a, a tiszteletfém jelzi, és a az udvariasság, de azt hiszem a Brexit előtti állapotok megmutatták, hogy mi nem húzódunk a háttérbe, amikor az értékeinket, a demokráciánkat veszélyeztetik, ilyenkor feléled bennünk a buldog. Boris Johnson is világosan megmutatta, hogy mi történik akkor, hogyha a brit demokráciát semmibe veszik, és három évig húzódik egy ilyen folyamat, mint amilyen a Brexit. Remélem, hogy az ebből levolt tanulságok segítik majd a megfelelő EU-brit kapcsolatok kiépítését. Remélem, hogy a jövőben a briteket nem lehet majd csak lögdösni jobbra-balra. Remélem, hogy sikerül majd hatékonyan barátságban együttműködnünk, és remélem, hogy az Európai Unió végre el tudja fogadni, hogy a britek úgy döntöttek, hogy kilépnek az EU-ból. Lech Walesa szavai nagyon jól jelzik, hogy miről is van itt szó, és itt félbeszakítja az elnök asszony a hozzászólót. Asszonyom, ön most már csak magában beszél, úgyhogy kérem, hagyja abba. Megyünk tovább másfél perc, Wózenberg asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Négy nappal ezelőtt tíz bevándorló vesztette életét a török és a görög, Törökország és görög szigetek közötti tengerbe most már rengetegen fulladtak bele. 21-en eljutottak a görög szigetekig ezúttal, de a többiek a tengerbe fúltak. Törökország folytatja eddigi gyakorlatát, átengedi az embereket Európa felé, tehát nem hajtja végre a megállapodást. Nincs jövőnk, hogyha nem vagyunk szolidárisak, hogyha nem dolgozunk együtt az ismert európai problémák megoldásán. Nyilvánvalóan szükség van arra, hogy a külső határokat megvédjék a tagállamok, de ez önmagában nem elegendő. Igazságos elosztásra van szükség, a menekültek igazságos elosztására az összes európai tagállam részvételével, de eddig erről nem hallottunk semmit. Hogyan beszélhetünk egységes Európáról, hogyha mindeközben minden tagállam saját politikát folytat saját érdekek mentén? Vannak olyanok, akik lezárják határaikat és nem fogadnak be menekülteket. Ez nem őszinte eljárás, kedves kollégák. Egy olyan Európa jövőjéről beszélünk, ahol nincs a gyakorlatban szolidaritás. Erre rámutatott a migrációs válság is. Az Európai Unióban szolidaritásra van szükség, máskülönben a polgárok értékeinkbe vetett bizalma rendül meg kötelességünk, hogy gyakorlatilag lépjünk fel, de mindeközben felelősségteljesen is kell eljárnunk. Köszönjük, Bárli asszony, egy perc. Köszönöm szépen. Az Európai Unió továbbra is a béke, a szabadság és a jólét letéteményese itt a kontinensen. Rengeteg vívmányról számolhatunk be a polgárok számára, de az EU nem tökéletes, folyamatosan változik, és erre szükség is van, demokratikusabbá, szociálisabbá, ökológikusabbá kell válnia, és át kell hidalnia azt a távolságot, amely az emberek érzése szerint közte és az emberek között található. Erre es, ad esélyt az Európa jövőjéről szóló konferencia. A polgárokat nem csak meghalljuk majd, hanem fajsúlyos döntéseket is hozhatnak. Tudjuk, hogy ez mit jelent, és emellett vállalást is teszünk. Világos mandátumot kell adni a konferenciának, hogy jogalkotási, jogalkotást kezdeményezzen, vagy akár megváltoztathassa a szerződéseket is. Nagyon fontos, hogy mindebben átfogóan bevonjuk a polgárokat, csak is az átfogó kommunikációs, a teljes átláthatóság képes megerősíteni a bizalmat, ez pedig a parlament feladat körébe tartozik. Köszönöm szépen. Vóden asszony egy percben. Kollégák, az én hazámban emberek milliói nem értik igazán, hogy hogy működik az Európai Unió. Az EU-t mitikus szabályokkal asszociálják a banánok görbületével és a dudák betiltásával kapcsolatban. De nem mi vagyunk az egyetlenek, a Brexit erre figyelmeztet minket, és ez megtörténhet másokkal is. Az Európa jövőjéről szóló konferencia egy ambiciózus projekt, és annak is kell lennie, hogyha ennek az egyedi nemzetek uniójának a jövőjét akarja biztosítani. Az emberek részt akarnak venni, azt akarják, hogy megkérdezzék a véleményüket és képviseljék őket. Mi, a demokratikusan megválasztott képviselők, adnunk, meg kell nekik adnunk, adnunk ezt a lehetőséget, és ehhez a parlamenten kívül a tanácsnak is átláthatóbbnak kell válnia. Az embereknek meg kell érteniük azt, hogy miért nem tudunk előrelépni. A migráció egy klasszikus példája ennek, azért nem lépünk előre, mert a nemzeti kormányok leállítják a folyamatot. Az emberek, nemzetek és kultúrák egyesülése a jövő, a polgárok hangja a legfontosabb eszközünk. Thank you. Köszönjük. Depárnék Grünenberg asszony egy percben. Auch für uns Grün. Számunkra, a zöldek számára is fontos az Európai Jövőjét illető konferencia kapcsán, hogyan akarunk élni a jövőben. Hogyan akarjuk a gazdaság, a szociális és a környezet érdekeit összeegyeztetni, ezt csak akkor találhatjuk ki, hogyha az európai polgárokkal közös eszmecserét folytatunk a részvétel, a participáció egy regeneratív és fenntartható kultúra középpontjában áll és csak így tudunk fellépni az fajok kihalása és az éghajlatkatasztrófa ellen. Hogyan nézzen ki a táplálkozásunk, hogyan nézzen ki a mezőgazdaság, hogyan működjön a gazdaság, hogyan tudjuk a gazdaságot a közjavába állítani. Ez ilyen transformációs folyamatok mérehatóak, és csak akkor működnek, hetnek, hogyha széles demokratikus alapon állnak. Ezért nyomatékkal örülök annak, hogy a parlament ma elmondja, ki megfogalmazza ezt a meghívást. Vegyetek részt, közösen akarunk itt dolgozni, Európát a mai és a jövő kihívásokra fel akarjuk készíteni. Milyen Európára van szükségünk? Hogyan akarunk élni a jövőben? Ezek a kérdések. Thank you, madam. Köszönjük, Videkum asszony, egy percben. Köszönöm. Garcia Perez asszony emlékeztetett minket a vita elején arra, hogy az Európai Unió hat állammal indult meg és akkor a jövőkép az volt, hogy ez egy laza szövetség lesz szuverén államok között, egy kereskedelmi megállapodás keretein belül, és valamiféle hmm. politikai együttműködés is lesz. És az volt a nemes eszme elképzelés, hogy ez valahogy majd megteremti a békét. És ha ez maradt volna a jövőkép továbbra is, és még mindig az lenne, akkor merem állítani, hogy nem gondolom, hogy Britannia most elhagyná az Európai Uniót, de ez nem így történt. Az együttműködés dominanciával változott, a szuverenitásból egy szuperállam lett, és ezért hagyja most el Nagy-Britannia az Európai Uniót. Azt gondolom, hogy nagyon sikeresek lehetünk versenytársként, és mások is követhetnek minket a jövőben nem az Európa, nem Európa, hanem az Európai Unió megtanulja majd a leckét abból, ami az Egyesült Királysággal történt. Sorry, there are no blue cards. Sajnos kék kártyát már nem tudok elfogadni, az idő nem engedi meg. Néber asszony, öné a szó másfél percben. Elnök asszony, köszönöm szépen. Tisztelt Soros elnökség, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Az Európa jövőről szóló konferencia nagyon fontos, mert az Európai Unióban azért igen nagy szükség van a reformokra. Számomra egy téma különösen fontos, az, hogy megerősítsük a parlamenti demokráciánkat. A parlamenti demokrácia alatt a spitzenkandidát, a csúcsjelölti folyamatot értem. Sokat beszéltünk a polgárok bevonásáról ma, ahhoz, hogy közelebb, arról, hogy közelebb kell kerülnünk a polgárokhoz, de sok polgár bizalmát elveszítettek. Több mint 200 millióan vettek részt az európai parlamenti választásokon, és az embereknek nagyon világos elvárásaik voltak. Nevezetesen, hogy aki csúcsjelöltként indul az európai parlamenti választáson, az aztán vállalhassa a felelősséget a bizottságban. De tudjuk, hogy másként alakult. Ha vissza akarjuk nyerni a polgárok bizalmát, akkor meg kell reformálnunk ezt a folyamatot. Számomra a demokrácia szíve az Európai Parlament. Itt születnek a döntések, itt kell vitáznunk a lényeges témákról, jónak találom, hogy a polgárokat a lehető legszélesebb körben bevonjuk a polgárokat, de végeredményben nekünk kell itt dönteni az Európai Parlamentben, az a feladatunk, ezért választottak meg bennünket. Nagyon örülnék, hogyha a vita után az Európa jövőről szóló konferencia során a parlamenti demokráciát is sikerülni megfelelően megerősíteni a kezdeményezés joga révén és hasonlók révén. Köszönöm szépen. Köszönöm. Dobre vasszony, egy perc. Well, let us be brave. Legyünk bátrak, és beszéljünk bátran. Kezdjük el el, elépíteni az Európai Egyesült Államokat. Európa nagyon sokat ért el az elmúlt évtizedekben, de ez nem elegendő. A világ változik. Európának is meg kell változnia. A kihívások, a fenyegetések globálissá váltak, az Európai Uniónak is globális szereplővé kell válnia. Tudom, hogy önmagunk megváltoztatása mindig félelmetes. Azt mondom erre, a félelem rossz tanácsadó. Tehát építsünk egy erősebb, egy szövetségi Európát. Ma szövetségbe hívom a bátrakat, építsük fel az Európai Egyesült Államokat. És ígérem, hogy a következő generáció ugyanolyan büszke lesz ránk, ahogy a mi büszke vagyunk az Európai Unió alapító atyáira. Thank you, Mr. Ginja, for one minute. Köszönöm szépen, Ginya úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Be akarjuk vonni az állampolgárokat e konferencia munkájába, de ez ne egy formális dolog legyen. Ne formálisan vonjuk be őket. Azért akarjuk őket bevonni, hogy meghallgassuk a véleményüket konzisztens módon. A állampolgárok tanácsának hívják ezt a módszert, amelyet használni lehet Nikolásznak mondom a zöldek részéről, én nem bánnám, sőt örülném, hogyha Ferhofstadt kollega vezetné ezt a konferenciát, ő egy erős személyiség. Láthatták ebben a vitában, hogy Gi beszédem a legbeszédére nagyon sokan vártak, a Brexit párti kollégák is nagyon figyeltek, akik bizony hiányozni fognak nekünk hamarosan, Guy Verhofstadt valóban képes arra, hogy igazi vitát folytassunk le ezen a konferencián, ő a biztosíték. Köszönöm, másfél percben Tobi úr. Sorry, microphone. Eh, fru talman, eh, kommissionären. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Az európai problémákat nem lehet azzal megoldani, hogy kilépünk az európai együttműködés kereteiből. De nem is arról van szó, hogy megteremtjük Európa, az e- Egyesült Európai Államokat. Inkább arra kellene odafigyelni, hogy hol vannak társadalmi problémák, amelyekre megoldást kell találni. Határokon átívelő bűnözés, terrorizmus, ezeken a téren Európának jobban kell teljesítenie. Jobb közös bevándorlási politika kell, annak érdekében, hogy egy hatékony, korszerű egy hatékony korszerű éghajlati politikát kell folytatnunk, meg kell erősítenünk a védelmi politikát, az azon a téren történő együttműködést. Erről kell beszélni a konferencián, nem pedig a saját hatásköreink változásáról. Egy politikai vezetésre van szükség, azt illetően, hogy hogyan tudjuk a közös európai társadalmi problémákat megoldani. Ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy a jövőben nagyobb támogatást nyerjen a lakosság részéről az európai együttműködés. Fontos, hogy mi magunk határozzuk meg a napirendet, mi határozzuk meg, milyen témákról lesz szó, és akkor meg is fogjuk kapni a kellő támogatást. Köszönöm szépen, Moreno Sánchez úr, egy perc. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, az európai építkezés egy nyitott, átlátható folyamat volt, és továbbra is az maradt, a közös sorsunkat alakítjuk. Tíz évvel ezelőtt fogadtuk el a Lisszaboni szerződést, és most ez a konferencia nagy lehetőséget biztosít arra, hogy közvetlenül az állampolgárokkal egy dialógus keretében, európai szinten, nemzeti szinten, regionális és lokális szinten megbeszéljük ezeket a kérdéseket. Sok témáról kell, hogy beszéljünk. Úgy gondolom, hogy ha a tanács teljesen tiszteletben tartja a Spitzenkandidát rendszert, illetve hogy ennek elvárása az Európai Parlamentnek a joga. Továbbá a vétójog a tagállamok részéről a tanácsban, és arról átérés a minősített többségre, ezek fontos témái lesznek majd ezeknek a párbeszédeknek. Köszönöm szépen! Köszönöm! Págászár Tundúra asszony a szó egy percben. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők! Többek vagyunk, mint tagállamok, többek vagyunk, mint elszigetelt személyek. Egyetelmű, hogy nehéz időszakot élünk, jobbítani kell a szabályokat. A nagy problémák, a nagy kihívások nem nemzetiek, hanem transnacionálisak. És itt az Európai Unió lehetőséget ad arra, hogy javítsuk azt, ami jól működik, és a közös utat kijelöljük. De ezt nem tudjuk megtenni, hogyha a nemzeti populizmus csapdájába esünk. Meg kell, hogy értsük az ultranacionalizmus. Tegnap itt elhangzott, hogyha európai öndeterminációs rendszert akarunk, azért akkor meg kell akadályoznunk, hogy Európát ledöntsék, lerombolják. Erősek kell, hogy legyünk, az állampolgárok kell, hogy a rendszer középpontjában álljanak. A mesterséges intelligencia humánus kell, hogy legyen. Olyan erősek kell, hogy legyünk, hogy új megállapodásokat tudjunk kötni. Állampolgárokra van szükségünk, nem rombolásra és nem több határa. Köszönöm szépen. Köszönöm. Másfél perce van Simon úrnak. Frau Präsidentin! Igen, tisztelt elnökasszony, hölgyeim és uraim! Ez a szép vita megmutatta, hogy a Lisszaboni szerződés során tíz évvel eh, meg kell reformálnunk a szerződéseket. A konferenciája legfőbb célja az kell, hogy legyen, hogy az európaiak eh, cselekvőképesebbek legyenek. És eh, a vita során is nagyon jól megmutatkozott, hogy még nem találtuk meg ebben a nemzetek feletti képződményben a demokratikus folyamatok szervezésének módszerét. Nagyon kellemesnek tartottam ezt a vitát, közvetlen demokráciáról volt szó, parlamenti demokráciáról, azonban egy dolgot ne felejtsünk el. Ne osszuk meg a polgárokat és Európát. A parlament okosabb lehet, a konferencia révén, és az embereknek el is mondhatjuk, hogy miről szóltunk, azonban Európában 300 év alatt megtanulhattuk, hogy a parlamenti demokrácia a legjobb demokrácia. A konferencia eredményétől függetlenül fontosnak tartom, hogy legyen egy európai közvélemény. És ennek a közvéleménynek pedig ez a parlament kell, hogy a platformja legyen. Éppen ezért írtunk egy levelet, önnek is elküldtük, elnök asszony, hogy reformáljuk meg a plenáris ülést. Nézzük meg, kiszólal fel, legyen egy élénk vita. Egy olyan élénk vita, amelyet a média is közvetít. Köszönöm. Köszönöm. Fej képviselő Köszönöm. Európa jövőjéről szóló konferencia, ez egy ambiciózus elképzelés az intézmények és az állampolgárok közötti strukturált párbeszédről. Az a cél, hogy egy uniós reformjavaslat alakuljon ki. Ehhez viszont konkrét témákra van szükség, a tartalmat kell, hogy hangsúlyozzuk, és meg kell adni Európának a lehetőséget, hogy kézzelfogható eredményeket tudjunk felmutatni az állampolgárok számára adózás, klímaváltozás elleni harc, szociális politika, külpolitika, ezek a témák is felmerültek itt a napokban. Az állásfoglalás feketén-fehéren bemutatja, hogy vállalást tesz az Európai Parlament, a konferencia elveit tiszteletben kell tartani és hogy hatékony lesz a nyomonkövetés is a szerződések módosításának formájában, hiszen Európai Federációra van szükség. Az Európai Parlament vezető szerepet kell, hogy játszon. Ez a legjobb garancia arra, hogy megakadályozzuk, hogy csak néhány vezető politikai céljait szolgálja ez a párbeszéd, vagy pedig, hogy lesüllyedjünk a kormány közi megállapodások szintjére. Valóban meg kell védenünk Európa jövőjét. Thank you. Mr. Boyer. Köszönöm. Köszönöm szépen, Boájé úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igazából az a feladatunk, hogy azonosítjuk a kihívásokat, a nehézségeket, és azt is látjuk, hogy a fő kihívás abban áll, hogy nagyon nagy a távolság az intézmények és a polgárok között. Éppen ezért a legfontosabb célja a konferenciának az, hogy a polgárok pontosan tudják, hogy kik vagyunk, hogy működünk, mik a feladatunk. És az európai választások mindig emblematikus jelleggel bírnak az európai polgárok számára, de a választások között is jelen kell lennünk. A tavalyi spitzenkandidát rendszert igazából demokratikusnak találtuk, azonban mégsem elvesztette a jelentőségét, és az európai polgárok mégsem tudták megválasztani a bizottság elnökét a parlamenten keresztül. És az is nagyon fontos, hogy az európai választásokon legyen európai lista is. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Köszönöm. Ressler úr másfél percre. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. A asszony, Elnökasszony. Európa ma már más, mint egy évtizede, amikor a Lisszaboni szerződés hatályba lépett. Igazából hihetetlen technológiai, gazdasági és demográfiai változások is bekövetkeztek. Ez pedig eh, nagyon befolyásolja azt, hogy hogyan élünk, hogyan kommunikálunk, hogyan dolgozunk. De kihat arra is, hogy eh, a polgáraink aktívabbak legyenek a demokráciában. Éppen ezért van meg az a felelősségünk, hogy új innovatív módszereket kínáljunk az európaiaknak, hogy jobban bevonjuk őket a döntéshozatalba, ami rájuk vonatkozik. A európai átalakulás motorja mégiscsak a polgárok. Ezen kívül örülök annak is, hogy Suica alelnök asszony vezeti majd az Európa jövőjéről szóló konferenciát. Hiszen alapvető fontosságú, hogy megértsük az európai sok színűséget, sok félűséget. hiszen minnyáján európaiak vagyunk, Európa különféle szegleteiből jövünk, és nagyon fontos, hogy minden országot megfelelő módon bevonjunk a munkába. A konferencia ne legyen köldöknézés. Befogadónak kell lennünk, kreatívnak kell lennünk, és Európát fel kell készíteni az új generációra. Köszönöm. Fritzon. Köszönöm szépen, eh, Fritzon asszony egy percben. I'm sorry. No, of... Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. A demokratikus értékek, az alapjogok, a klímaváltozás, a szociális igazságosság, a nemek közötti egyenlőség. Ezek azok a legfontosabb kérdések, amelyek eh, Európa jövőjét befolyásolják. Európa jövőjéről tartunk majd egy konferenciát, és ez a konferencia a fiatalokhoz kell, hogy szóljon. Itt vagyunk, és eh, a fiataloknak pedig mindenképpen tudnia kell, hogy eh, a jövő róluk szól. És nagyon jó, hogyha a jövőről szól a vita, és Európát össze kell, hogy fogjuk. Meg kell mutatnunk, hogy igenis készek vagyunk arra, hogy az európai értékeket tovább vigyük a jövőbe, hogy a fiatalok ne veszítsék el Európába vetett hitüket. Köszönöm. Thank you. One minute, Mr. Egy percben Trócsányi úr

Az elmúlt negyed évszázadban alapvetően megváltoztak a globális kapcsolatoknak a különböző kifejezései, mint gazdaság és az összes többi a demokratikus, demográfiai robbanások, az éghajlatváltozás és más kérdések alapján azonnali lépésekre van szükség, alkalmazkodni kell az új helyzethez Európának is. A konferenciának éppen ezért az a feladata, hogy felismerje a problémákat és meghatározza a gyógymódot. A siker kulcsa az az, hogy példanélkül álló széles körű polgári részvétel legyen az Európai Unió részeiből. Erre szükség van, de ez még önmagában nem elegendő. Teljes mértékben ki kell használni az online kommunikáció lehetőségeit is. A legjobb módja az az, hogyha páneurópai konzultatív népszavazásokat tartunk több millió ember részvételével. Ez erősíti a demokráciát, aktivizálja az embereket, és elégedettséggel tölti el, hiszen meghallgatják őket. Köszönöm szépen, Majdel kollega egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, alelnök asszony. Az, hogy összekapcsoljuk magunkat, az állampolgárokat nagyon fontos. Nem szabad ezzel játszani, ez nem játékszer. Meg kell kérdeznünk a az állampolgárokat, hogy mit szeretnének, és ezt őszintén évente többször kell megtennünk eredményesen. Készen kell állnunk arra, hogy meghallgassuk őket, de arra, hogy lépjünk és cselekedjünk. Ez volt a, az elmúlt évtized volt a legnagyobb közvetlen demokráciai gyakorlat az Európai Unió történelmében. Mindannyian tudjuk, hogy vannak olyan fővárosok, ahol a szerződés módosítását tervezik, és különböző blokkoló elemek, mint Észak-Macedónia kérdésével kapcsolatban. Ez nem az, amit az emberek akarnak. Nem örülnek annak, hogyha egyszerűen csak radírguminak tekintik őket. Arra kell összpontosítsunk, ami nem az új mechanizmusok kitalálását jelenti a közvitára vonatkozóan, hanem hogy hogyan tudjuk meghallgatni és megérteni, és végrehajtani azt, amit az állampolgárok mondanak. Ez pontosan az oka annak, hogy újra össze kell kapcsolnunk magunkat, meg kell találni a kapcsolatot az állampolgárokhoz. Glucksmann úr, egy percben. Elnök asszony, az európai intézmények túl sokáig azt az elvet követték, hogy a nép nélkül nem működik Európa, de itt nacionalista retorikát is hallgatunk, tehát a nép érdekében, de a nép nélkül, hát ennek vége ennek az időszaknak. Igen, százszor is igen, a konferencia rendkívül szükséges, hogy újra alapítsuk Európát. Közvetlenül be kell vonni az állampolgárokat ebbe a munkába. Az intézményekből ki kell, hogy lépjen a vita, hogyan lehet megerősíteni az európai demokráciát, hogyan lehet közös hadsereget felállítani, közös adórendszert felállítani. Ezekről a kérdésekről kell beszélnünk, és a, maximálisan be kell vonni az állampolgárokat. Nem csak konszultációra van szükség, hanem közös építkezésről. A konferencia egy új indulást kell, hogy képviseljen a módszer tekintetében is, és az európai állampolgárság aktív kell, hogy legyen, nem lehet passzív, határon átnyúló demokratikus vitát kell megszervezni. Vagy demokratizáljuk az Európai Uniót, vagy belepusztulunk. Buda úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Európa jövője kétségtelenül rendkívül fontos téma mindannyiunk számára. Üdvözlöm azt, hogy ma erről a témáról beszélünk, hogy felállítsuk az alapjait ennek a konferenciának, ami az európai jövőről szól az állampolgároknak meg kell adni a lehetőséget, hogy megvitassák ezeket a témákat, hogy elmondják, hogy ők mit gondolnak Európa jövőjéről. A civil szervezetek, a európai nemzeti, regionális, helyi szintű szervezetek hozzá kell, hogy járulnak Európa jövőjének építkezéséhez. Tiszteltben kell tartani az alapértékeinket. Olyan Európai Uniót kívánunk, ami a klíma, a környezet, a gazdasági, szociális alapjogok kérdésében előrelép, és ezeken a területeken garanciákat kell, hogy adjunk. A fiatalokat érintik a leginkább a döntéseink, ezért a fiataloknak is meg kell adni a felszólalási lehetőséget, hogy elmondják, hogy mi az ő elképzelésük, és nekünk pedig megoldásokat kell felmutatnunk. Köszönöm szépen. Kompal, kompalasszony. Ezt tisztelt elnök asszony, a parlament remélem nagy többséggel készen áll arra, hogy Európa jövőjét nyíltan készítse elő, nem pedig zárt ajtók mögött. Az állampolgárok részvétele fontos, e, de először meg kell őket e, hallgatni. Egyfajta agóra az állampolgárok és a fiatalok számára, hiszen őket érinti Európa jövője leginkább. Nagyon sok jó jele vannak, hogy az emberek részt is akarnak venni. A legutóbbi nyáron a választások, különösen a fiatalok körében 12%-kal magasabb volt, mint korábban. Milyen legyen a jövő? Az északi országokban a, értékeljük a biztonságpolitikát, és úgy gondoljuk, hogy nagyobb szerepet kell globális szinten is kapnunk. Az éghajlati lépések, szociális igazságosság, amit szeretnénk, és a csalások ellen fel akarunk lépni, mert gyűlöljük ezt a, olyasmit akarunk, ami az életet könnyebbé teszi, jobbá, de a jogszabályok egyelőre ezeket megakadályozzák. A párbeszéddel az emberek lehetőséget kapnak, hogy olyan kérdéseket vessenek fel választások között, amelyekről beszélni akarnak. Ez Európai Unió demokratikus jövője, és a, a csúcsjelölt rendszert, a spitzenkandidát rendszert ki kell dolgozni. Köszönöm Didier úr egy percben. Elnök asszony, Európa jövőjéről szóló konferencia igazából Emmanuel Macron elnöki kampányának a része. És igazából nem a nép érdekét szolgálja. De hogyha konkrét célokat akarnak, akkor mondok egyet. Május 26-án megkaptuk az új mandátumunkat, és ez pedig azt jelenti, hogy dolgoznunk kell az időt elvesztegettük azért, mert nem sikerült létrehozni az Európai Bizottságot viszonylag hosszú ideig. A mandátumunk kezdetétől a tanács és a bizottság legyen a választások után négy héttel készen. Ez például egy konkrét cél. Tehát igazából az európai parlamenti választások után június 1-től legyen működőképes a tanács és a bizottság, és ne a következő év január 1-től. Ekkor tényleg szolgáljuk a népet és az embereket. Nem azért eh, választottak meg minket, hogy itt üljünk és beszélgessünk, hanem azért, hogy eh, Európát előbbre vigyük a jövő projekttel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig áttérünk a spontán hozzászólásokra. Nagyon szigorúak leszünk, hiszen a biztos asszonynak is meg kell értenie, hogy 12 előtt 5 perccel a 12-kor kezdődő ülés, mi hivatalos ülés miatt be kell fejezzük a vitát. Úgy döntöttem, hogy franciául szeretnék ma szólni özökhöz, mert szeretném eh, kifejezni, hogy eh, nem értek egyet azzal, hogy Macron legyen Európa motorja. Itt arról van szó, hogy ő különféle sebességű Európákat akar, és ez pedig megakadályozza Európát. Ez alatt igazából nem is gondolunk az emberekre, csak a kormányokra. Az európai nép a társult országok, Macedónia, Albánia népe nem más sebességgel halad, hiszen nagyon gyorsan próbálják a szabadságot és a prosperitást elérni, hiszen nagyon sok behozni valójuk van. Tehát ez a többsebességes Európa egy pervers tévedés. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, López Aguilar úr. Elnök asszony, amikor 2009-ben végre érvényes lett hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, és a Van Rompuy féle tanács bejelentette, hogy itt a parlamentben, hogy a jövőnket ez a szerződés határozza meg. Tíz év telt el, és a von der Leyen biztons, bizottság elkezdi a munkáját, és egy konferenciát szervez Európa jövőjéről, ami a szerződések reformjáról beszél. Milyennek az értelme? Hát a legrosszabb válságidőszakot éltük meg, hatalmas recesszió, az egyenlőtlenségek növekedése, két ország ellen hetes cikkes eljárás, egy tagállam, amely elhagyja az Európai Uniót a Brexit-tel, és a parlamentben pedig egyre több nacionalista képviselő jelenik meg, megjelenik a reakcionális populizmus. Ennek a parlamentnek nem demokratikus deficitje van, ez az egyetlen közvetlenül megválasztott parlament. Nincs semmilyen deficitje, ez a jogalkotó intézmény. Meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget, a konferencia lehetőségét. El, elvették a mikrofont a felszólaltól. Következő felszólaló Flega úr. Egy, egy percben, Frega úr. Mislim da je ova konferencija o budućnosti Köszönöm szépen. Az Európa jövőjéről szóló konferencia kiváló lehetőség arra, hogy azt meghalljuk, hogy mit akarnak az európai állampolgárok. Mi az, ami fontos látnunk kell, hogy mit szeretnének, mire van szükségük, és így kapjunk képet arról, hogy mit tegyünk, mit reformáljunk meg. A legfontosabb kérdés az az, hogy hogyan mérjük a konferencia sikerét. Kétféleképpen lehet véleményem szerint. Először is természetesen a következtéseken keresztül, amit végre kell hajtani majd. A másik pedig az, hogy hány állampolgár, milyen számban vesznek részt az állampolgárok. Ezért ösztönöznünk kell őket arra, hogy igenis vegyenek részt, kapcsolódjanak be. Vissza kell téríteni az utazási költséget, be kell vonni a civil szervezetek és minden érdekelt felett nem szabad csak fel, egyszer megkérni az állampolgárokat, ráadásul nem csak e öt évben egyszer, hogy mit szeretnének, hanem a következő két évben többször minden lehetőséget kell megadni arra, hogy meghallgassák őket. Köszönjük szépen, Brzezinski úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd kezdjem azzal, hogy a kilenc órás vitától fog, kezdete óta itt ülök, mindenkit meghallgatok, nagy tisztelettel hallgatom önöket. Volt néhány vicces hozzászólás is, de azért valami olyasmit szeretnék mondani, ami nagyon fontos számomra is. Arról beszélünk, hogy az, meg kell hallgatni az emberek hangját, de mi a tény, aki a leg, akik a legtöbb szavazatot adták le, a, egy volt miniszterelnök asszonyra például nem választottuk itt meg az itteni döntés alapján egy bizottsági elnöknek. Az LKR tagját sem választották meg az önök szavazata miatt a parlament elnökének. Ez nagyon furcsa. Azt mondják, hogy Európa jövője, hogy a spitzenkandidát rendszer döntésétől függ. Ferhofstadt úr azt mondta, hogy, illetve hogy milyen pozíciót kap Ferhofstadt úr. Az egyik alap, alapító, az alapítók mondatait felejtjük el mindeközben. Köszönöm szépen, mindenki egy percet kap az utolsó hozzászóló Potenga úr egy percben. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy azt hallom jobbról, hogy bizalom van a az Európai Unió irán. A szocialisták, a zöldek azt mondják, hogy egy-két polgár nem szavazott, a legutóbbi szavazáson nem vettek részt, és ez demokratikus válság. De nem demokratikus válság van, és önök ezt valóban nem veszik észre. A franciák az európai alaptörvények ellen szavaztak, a hollandok ugyanezt tették, az írek leszavazták a Lisszaboni szerződést, újra kellett szavaztatni, aztán jöttek a görög, akik a spanyol támogatás ellen szavaztak, és akkor csodálkozunk azon, hogy a britek nem látnak szociális alternatívát ebben az Európai Unióban. Ezt a válságot soha nem fogják tudni egy politikai jellegű konferenciával. Verhofstadt úr, ez így nem fog sikerülni soha. Köszönöm, most az alelnöknek adom meg a szót, volt kollégáknak, Svica biztos asszonynak. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, először is szeretnék köszönetet mondani a nagyon élénk gyümölcsöző vitáért. Figyelmesen hallgattam az összes felszólalást, fölírtam a véleményüket. Ez az én szerepem és feladatom, hogy meghallgassam önöket. A konferencia kezdő napját még meg kell határozni. A Lisszaboni folyamat ugyanakkor már megindult, úgyhogy már most nagyon sok szereplőt bevonunk ebbe a munkába. A bizottsági képviseleti irodákra van szükségünk, az Európai Parlament tagállami irodaival együttműködünk. Hatalmas munka ez, hogy közel vigyük, az, közel vigyük az EU-t az állampolgárokhoz. Egyesíteni kell az erőinket. Ne felejtjük el, hogy más területekhez is illeszkedik ez az én demokrácia és, demok, demokrácia és demográfia alelnöki szerepemhez. Természetesen a fiatalok rendkívül fontosak, és a mai vita is a, elsősorban a fiatalokhoz szól. Pascal Durannak, Dalian Dalinak, Luis de Veyranak szeretnék köszöntet mondani, mert megemlítették a nem kormány szervezeteket. Természetesen nem feledkeztünk meg róluk. A kezdetektől fogva úgy gondoltuk, hogy együttműködünk velük is. Az idősebb generációra is kell, hogy gondoljunk, hiszen szeretnénk ösztönözni, hogy aktív részesei legyenek a gazdaságnak és a társadalomnak. Nem csak a nem szervezetek, nem csak az idősek, de a vállalkozók, a kisebbségek, a diákok is fontosak, a regionális intézmények, a polgármesterek mind fontosak lesznek a konferencia tartalmának a meghatározása szempontjából. Tehát ez a demográfiai jellegű munkába is illeszkedik, hiszen megvalósítható megoldásokat kell felajánlanunk, felmutatnunk az állampolgárok számára. Innovatív megoldásokra van szükségünk. A eredmények kézzelfoghatóak, végrehajthatóak kell, hogy legyenek, és vissza csatolást kell, hogy adjunk az állampolgároknak. Ahogy már mondtam, ez nem business as usual, hanem innovatív folyamatot kell, hogy kialakítsunk. Nem fogunk mindent előre tudni, de egy erős struktúrát kell, hogy biztosítsunk a teljes állampolgári online és személyes részvétel érdekében. Azt akarom biztosítani, hogy mindenkit meghallgatunk, és megfelelő nyomonkövetést is tudunk garantálni. A folyamat nyitott, átlátható kell, hogy legyen. Nem akarom előre vetíteni, hogy mit fognak mondani az állampolgárok, sőt, szeretném, hogy meglepjenek. Biztos vagyok abban, hogy együtt mi is meg tudjuk lepni az állampolgárokat. Itt az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európai Tanács ezt a munkát csak akkor tudjuk elvégezni, hogyha szorosan együttműködünk valós partnerekként. Még egyszer köszönet a mai vitáért. Köszönöm szépen, Suica asszony. Most Ranjak államtitkár asszony a tanács részéről. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretném mindenkinek megköszönni ezt a nagyon hasznos eszmecserét, amelynek tanúi lehetünk ma. Figyelmesen hallgattam álláspontjait, álláspontjaikat az Európai jövőjéről szóló konferencia tekintetében. Hosszú távú vízióra van szükségünk. Éppen ezért a polgárainknak kell az eszmecsere középpontjában állni. Szeretném biztosítani önöket, hogy a soros elnökség folytatja az együttműködést a tanács részéről hogy megfelelő módon összehangolja a konferenciát a parlament, a bizottság és a tanács között. Suica asszony lesz felelős az intézmények közötti együttműködésért. Bizakodó vagyok, hogy együtt megtaláljuk a megfelelő megoldást, hogy ez a kezdeményezés megfelelő eredményekkel járjon polgáraink számára. Most pedig szeretném megköszönni figyelmüket. Köszönöm szépen világos szavait és rövidségét. Három állásfoglalási indítvány született a vita alapján. Később szavazunk az állásfoglalásról. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm az intenzív munkát. Van egy rövid szünetünk, mielőtt az ünnepélyes ülésre sor kerül. Köszönöm. Il Presidente e Sa Majesté le Roi Abdallah II de Jordanie. Az elnök és második Abdullah Jordán a királyság királyő felsége. Jó napot! Abbiamo Allora, buongiorno. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Abban a nagy megbecsülésben részesülünk, hogy ma ellátogat hozzánk ő felsége, második Abdullah, Jordán Hashimita királyság királya. Nagy öröm számunkra, nagy megbecsülés számunkra visszatérő az Európai Parlamentbe, mert már korábban is vendégünk volt néhány évvel ezelőtt. Átadom a szót, és kérem tartsa meg a beszédét. Köszönöm. بسم الله الرحمن الرحيم Elnök úr, igen tisztelt képviselők, barátaim, kedves mindannyiak. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt beszélhetek önök előtt. Ahogy körbenézek, a történelmi jelentőségű teremben sok száz embert játok, de tulajdonképpen a valójában sokkal több millióan vannak itt velünk különböző országokból, különböző történelemmel és különböző lehetőségekkel, perspektívával.